jövőben meghozzuk. Ez egy hatalmas eredmény, ehhez is szeretnék gratulálni. Az Európai Horizontal jelentős üzenetet adunk át a több éves pénzügyi keret tárgyaló feleinek. Most az a mi közös feladatunk, hogy megvédjük ezt a jelentős költségvetést. Ez lesz a következő kihívás, kedves barátaim. Mindennyiukra számítok, abban, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Horizont ne csak a legnagyobb tudományos innovációs program legyen, hanem legyen az a program, amelyik a, a legnagyobb hatással lesz az állampolgárainkra. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. És most meghallgatjuk a Fejlesztési Szakbizottság véleményét Sánchez Kádente képviselő. Köszönöm, elnök ura. Mi véleményünk eh, eltér az eddig, eh, eddigi hozzászólásoktól ugyanis itt szembeállítjuk az, a kutatás fejlesztés, az igazságosság és egyéb elvekkel. Ki számára hajtjuk végre ezt a kutatást, ezt össze kell vetnünk a korábbi Horizon 2020-szal, és aztán ott van az elővigyázatosság elve is az egész projekttel kapcsolatban. Örültünk volna, hogyha egy olyan projekt jön létre, amely a kihívásokat, mint a nemek közti egyenlőség, az élelmiszerbiztonság, a foglalkoztatás, az egészségügyhöz való hozzáférés, vagy az egyenlőtlenség, ezek előtérbe kerültek volna. Az Európai Horizont kudarcot fog vallani, ez a több milliós beruházásoknak fog kezdeni, magán jellegű projektekbe. Megint csak a nyeresség győzedelmeskedik a közérdek fölött, és ez eltér az ön által említett prioritásoktól. Végezetül, és mivel ez az utolsó hozzászólásom parlamenti képviselőként, szeretném megköszönni a szavazóknak, akik 2014-ben megtiszteltek a bizalmukkal, és azok kollégáknak is, akik kísértek ezen az úton, Amelia Jakab, Anna David, és a Podemos kollégáinak köszönjük, mert nélkülünk, nélkületek mindez nem lett volna lehetséges. Köszönöm szépen. Költségvetési Szakbizottság nevében Tarvász képviselő, egy perce van. az arvos. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Bizottságban a munka gyakran nagyon unalmas, hiszen komplex struktúrákkal foglalkozunk mindennel, olyan dolgokkal, amelyekről bármit el lehet mondani, csak azt nem, hogy átláthatóak, és olyan kifejezéseket használunk a költségvetéssel kapcsolatban, mint amelyeket Mojdás úr is említett. Mindez pedig az állampolgárok számára olyan, mint egy fekete lyuk, és ebbe hullanak bele a források. Ugyanakkor vannak előnyök is. Elhangzott, hogy csak 20 milliárdra van szükségünk, ez nagyon előnyös lenne, és egyszer csak mindenki egyetértett, nem is volt nehéz mindenkit meggyőzni arról, hogy ez, erre az összegre tényleg szükségünk van. 10 vagy 20 év múlva talán az unokáimnak, vagy azok unokáinak elmondhatom, hogy a nagypapa mi mindent megtett az Európai Parlamentben, 180 milliárdot szerzett a kutatásfejlesztéshez. Honorévo. Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében Dlabajova képviselője a szó egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A mai gyorsan globalizálódó világban szükség van arra, hogy összpontosítsunk a jövőbeni kutatás és innovációs eredményekre itt Európában. Európában még mindig a nem megfelelő finanszírozástól szenvedünk ezen a téren. A Horizont 2020 egy egyértelmű európai hozzáadott értéket teremtett. A versenyképesség területén például a tudományos eredmények szempontjából, és így tovább. Folytatnunk kell a szabályok egyszerűsítését és a megközelítés egyszerűsítését, és jobban meg kell ismertetnünk az európai polgárokat a tudományos ismeretekkel, eredményekkel. Remélem, hogy a programba vetett remény teljesülni fog. Szeretném megköszönni Moldes biztos úrnak a mindig konstruktív együttműködést a szakbizottságunkkal. Tom. Köszönöm, Buzsai képviselő, egy perc van. Köszönöm szépen, elnök úr. A Horizont 2020 lesz a világ legnagyra törőbb kutatási programja. Köszönöm minden jelentéstevőnek, köszönöm a román soros elnökségnek is a kiváló munkát, és az Envi szakbizottság jelentéstevőjeként nagy megtiszteltetés számomra, hogy az általunk tett javaslat a rákutatásra vonatkozólag elfogadásra került a tanács által is. A program teljes költségvetésének 35%-a, 120 milliárd euró az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányul majd, ezt is az MV szakbizottság javasolta. Üdvözlöm azt is, hogy a kollégák 7,7-ről 9,12 milliárd eurós növekedést támogatnak a az egészségügyi kutatások területén, főként az onkológiai innovációk létfontosságúak lesznek a jövőbeni generációk számára, tekintettel arra, hogy évente az EU-ban 35 ezer az új odaganatos megbetegedések száma. Sport. Közlekedési Szakbizottság nevében Virkönnen képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm szépen. A közlekedési szakbizottság nevében én is szeretnék köszöntet mondani a tárgyaló feleknek. Kiváló jelentés született véleményünk szerint. A közlekedés szempontjából három fontos téma szerepel itt. Növelni kell a kutatásfejlesztési költségkeretet mindegyik tagállam számára. A Horizon 2000 20-as program is 120 millió eurót kell, hogy kapjon. közlekedés szempontjából ez nagyon fontos. Ilyen módon a mi iparunk versenyképes lesz, és a jövőben választ tudunk adni a nagy világszintű kihívásokra. Többet tudunk, tudunk befektetni a kutatásba, a termékfejlesztésbe. A közlekedési szakbizottság támogatja a klímacélokat a kutatási programokon belül, a közlekedés, a széndiokszidmentesség, a digitalizáció szempontjából ez nagyon fontos, a közlekedési célok szempontjából is. A harmadik megjegyzésem, hogy a közlekedés esetében egy klasztert szeretünk volna felállítani, vagy legalábbis egy transverzális energia, klíma és közlekedés, digitalizálás, ipart átfogó programokat szeretnénk látni, ezért nagyon fontos, hogy az innováció ilyen módon működhessen. Van Nisztelrooy képviselő a Regionális Fejlesztési Szakbizottság nevében. Egy perce van. Um, Köszönöm szépen. Itt valódi áttörés történt. 15 éves kemény munka kampányi munkát végeztünk a Régi Szakbizottságban, az ITRE-ben is, és most azt mondhatjuk, hogy a regionális alapok felhasználását rugalmasabban tudjuk majd a Horizont projektek támogatására felhasználni. És a Horizon 2020-as program tekintetében látom ezt, illetve ott is látom például az új Airbus témájában is, hogy valójában itt leszálló pályaként tekinthetünk ezekre a projektekre. Olyan alapokra van szó, amelyek jelentős összeget képviselnek. Az Egyesült Királyság az első számú kutató országként bebizonyította azt, hogy az állampolgárokhoz nem könnyű eljutni. Az Európai Uniónak másképp kell kommunikálnia a kutatási politikai feladatait. Mutassuk be a példákat, engedjük, hogy a csillagok megvilágítsák az embereket, mutassuk be, hogy mit lehet az ilyen projektekkel elérni. Végül pedig nagy örömre szolgált, hogy együtt tudtam dolgozni az eredmények létrehozásán, az Európai Innovációs Tanácssal is, az EIT-vel. Kiváló, fantasztikus eredményeket értünk el. Katalin képviselő a mezőgazdasági szakbizottság nevében, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Horizont program kulcsfontosságú az európai versenyképesség szempontjából merész programokra van szükségünk, amelyek segítségével Európa nemzetközi viszonylatban is felér az Egyesült Államok és Kína szintjéhez. A természetes erőforrásokat, a mezőgazdaságot szeretném kiemelni, 10 milliárd, ez nagy jelentőségű. Figyelembe kell venni az erdőket, a belső vizeket, a tengereket, ezekbe is be kell fektetnünk, kutatnunk kell, hogy a fosszilis energiaforrások használatát korlátozzuk. Természetesen az élelmiszerbiztonságot is garantálnunk kell, nem csak Európában, hanem az egész világon annak érdekében, hogy az éhínséget felszámoljuk. Fontos továbbá a költségvetés. Ősszel a többéves pénzügyi keret kapcsán folytatódnak majd a tárgyalások, és nagyon fontos, hogy legalább a megadott szintet elérjük. Eh, Rodriguez, um... Mezőgazdasági Szakbizottság, nev... Kulturális Szakbizottság nevében Rodriguez képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az Európai Horizont egy kulcsfontosságú eszköz, amelyel munkahelyeket teremthetünk, elősegíthetjük a gazdasági növekedést és erősíthetjük a KKV-kat, ösztönözhetjük az egyetemek közti partnerséget az unión belül és harmadik országokkal is. Így új tehetségeket és új kutatókat vonzhatunk ide, megerősítve ezzel az európai kutatási térséget. Elkerülhetjük továbbá az agyelszívást. A technológiai és kutatá, tudományos fejlesztéshez egyébként szükséges a földrajzi egyenlőség is. Figyelembe kell venni a legkülső régiókat, illetve a kevésbé fejlett térségeket a tudomány fejlesztése szempontjából is az, az Európai Unión belül nagyobb egyenlőségre kell törekednünk, nagyobb igazságosságra a technológia, valamint az alapkutatások és az alkalmazott tudományok szintjén figyelembe kell venni, akkor a művészeteket, a társadalomtudományokat is, az emberi zsenialitást ki kell használnunk és azokat az országokat, amelyek politikai vezetésükkel hisznek a tudomány fontosságában, és ezt hajlandóak a társadalom szolgálatára állítani. Köszönöm szépen, meghallgattuk a szakbizottságok véleményét, és most meghallgatjuk az egyes politikai frakciók véleményét. Néppárti frakció nevében Buzek képviselője a szó, másfél perce van, tessék, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen igaz ez. Beszéltünk arról, hogy ezt a programot ambiciózus módon hajtjuk végre, a lehető legjobb módon hajtjuk végre, és a lehető leghamarabb. Ez a sebesség miért is ilyen fontos? Hogyha a szociális innovációra van pénzünk, az időskorúak gondozására, a gyógyszerekre, hogyha azt akarjuk, hogy a, támogassuk a KKV-kat, támogassuk a kutatást. Hogyha mindezt meg akarjuk tenni, akkor itt a keretprogramon belül kell ezt megtennünk. Itt egy küldetésünk van. A küldetésünk az innovációs, innovatív megközelítés, és a bizottságnak is szeretném megköszönni, hogy az állampolgárok meg tudják érteni, hogy mit jelent az, hogy nulla szintű kibocsátás, hogy mit jelent a rák elleni harc. Nagyon fontos, hogy az európai innovációs tanács, amelyet ez a program fölállít, sikeres legyen a jövőben. Az Európai Innovációs és Technológiai intézethez hasonlóan. Tehát nem szabad elfelejteni mindazt, amit már eddig elértünk ezen a területen. Az is nagyon fontos, hogy kibővítsük a programot, amennyire csak lehetséges, és speciális, különleges pénzügyi forrásokat biztosítsunk a tagállamok számára. Például Lengyelország. Lengyelország a Horizont programot nem nagyon használja most ki, de Lengyelország is teljes mértékben ki kell, hogy használja az EU-s lehetőségeket. Még egyszer köszönet a bizottságnak, a biztos úrnak, a román elnökségnek, és itt a teremben a kollégáknak. Ez egy kiváló munka volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szocialista és Demokrata frakció nevében Cabezon Ruiz képviselő egy perce van. Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák! Szerintem az európai horizont a kellő törekvésekkel, ambícióval születik, hogy felvegyük a versenyt a kihívásokkal. Szeretnénk törekedni a kihívásokra, versenyképesek lenni, de inkluzívak is egyidejűleg. Ehhez azonban a szociális hatásokat is mérni kell a gazdaságiak mellett. A tudománynak az egyenlőtlenségeket nem szabad újra generálnia. Európának szüksége van a tehetségre, és nem mellőzhetjük a nőket sem. Éppen ezért egy konkrét költségvetési sor szerepel itt, és elősegítjük a munka és a magánélet összeegyeztetését is. Vannak komoly társadalmi kihívások, a klaszterekkel együtt meg akarjuk erősíteni a társadalomtudományokat, az éghajlatvédelmet, a kék gazdaságot, vagy az biztonságot, vagy a tudományos diplomáciát, de nem szabad, ki, nem szabad megfeledkeznünk a KKV-król sem, hiszen a vállalati ágazat 99%-át a KKV-k alkotják. Az európai versenyképesség növelése érdekében az innovációs szakadékot kell csökkentenünk. Szeretném a bizottság és az Európai Parlament csapatának megköszönni, hogy lehetővé tették ezt a nagy projektet. Köszönöm az ECR frakció nevében. Tozanowski képviselője a szó másfél percben. Vážený pane předsedo, pane komisaři. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Köszönöm mindkét jelentéstevőnek az erőfeszítéseket, és köszönöm a kiváló együttműködést, nagyon nagyra értékelem azt. A Horizont 2020 egy nagyon fontos eszköz lesz a kezünkben az innováció és kutatás előmozdítására, Örülök annak, hogy sikerült egy kiegyensúlyozott eredményt létrehoznunk, annak ellenére, hogy szűkös volt az idő. Annak is nagyon örülök, hogy az úgynevezett szénrégiókra vonatkozó javaslatomat bevették, beépítették a javaslatba. Ez nagyon fontos az európai szintű, szintű célok eléréséhez. A Horizont Európa megkönnyíti a dolgunkat a tudásmegosztás területén, könnyebb lesz a kapcsolatteremtés a különböző vállalkozásokkal, főként azokkal, amelyek szénbányászat területén tevékenykednek. Emellett azt gondolom, hogy a tudás cserét fel kell gyorsítanunk európai szinten, mert csak így tudjuk a e, tudás megfelelő kihasználását biztosítani és megállítani az agyelszívást. A de frakció nevében Vérén képviselő másfél perc van. Köszönöm szépen, elnök úr. Már megbeszéltük a 9. keretprogramot, és holnap lesz egy döntő jelentőségű szavazás erről. Amikor a Horizont Európával kapcsolatos utolsó olvasatot, első olvasatot lezárjuk, mindenképpen biztosítani fogjuk ezáltal, hogy előmozdítsuk a tudományt és az innovációt Európában. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy egyedülálló szavazás lesz. A parlamentnek, a tanácsa és a bizottsággal együtt sikerült elérni az elképzelhetetlent, sikerült a trialógus során megállapodnunk. A Horizont 2020 esetében 18 hónapon keresztül tárgyaltunk, az a Horizont Európa esetében viszont csak 4 hónapig. Nagyon nagyra értékelem a konstruktív együttműködést, amely elvezetett idáig, ezért külön köszönöm Moedás biztosnak a munkát, és neki és csapatának, és ezen kívül köszönöm a román soros elnökség tárgyaló csapatának is. A román soros elnökség jól mutatja, hogy a kis országok is nagy szerepet játszhatnak Európában mégpedig az európai polgárok érdekei, érdekében, valamint az innovációval kapcsolatos jövőbeni perspektívánk érdekében a következő időszakban is egy 120 milliárdos költségvetés mellett szeretnék sikra szállni. Egyéb most viszont először a támogatásokat kérem. Matthias képviselő, egy perce van a GUE frakció nevében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a fáradhatatlan munkájukat, és azt, ahogyan a különböző frakciók javaslatait beépítették a tanácsnak és a bizottságnak is, ahogyan tárgyaltak erről a dossziéról, ahhoz, hogy elérjünk a mai eredményhez. Hiszek a befogadó és egyenlőségre törekedő tudományban, az együttműködésben a kutatók között, amely az innovációt előmozdítja, de alapismeretek nélkül, társadalom tudományok nélkül nincs innováció sem elértünk egy kompromisszumot, ami kompromisszum, és ennél fogva nem tökéletes. Mindenki kitartotta mellett, amit fontosnak tartott a kompromisszum érdekében. Én a társadalomtudományokat hangsúlyoztam, illetve a kutatói ösztöndíjakat, a nagyobb egyenlőséget és a forrásokhoz való jobb hozzáférést a kutatás szempontjából ez fontos, és fontos, hogy a kutatást kiterjesszük az éghajlatváltozás elleni küzdelemre is. Ez a program a lehető legjobb, amivel az Európai Unió rendelkezik, és azt hiszem tudják, hogy mit jelent ez. Végezetül mondhatjuk, hogy ennek a sikernek a, a tulajdonképpen ő felelősen ott ülnek a hátsó sorban. Dalunde képviselő, a zöld frakció nevében másfél perce van. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Neil Armstrong, amikor 1969-ben kilépett a Holdra, az egy fontos lépés volt az emberiség számára, ugyanakkor ez kihívást, küldetést is jelentett, és az egész társadalom támogatására szükség van. A mi generációnkban mindezzel egyenrangú a kutatás szintje, hiszen amikor holnap szavazni fogunk az Európai Kutatási Innovációs Programról, akkor erre kell gondolnunk. Nehezek voltak a tárgyalások, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a biztos úrnak, milyen kívások állnak előttünk. Először is jobban föl kell, hogy szerelkezzünk, jobban kell, hogy választ tudjunk adni a klíma kihívásokra. A költségvetés, hogyha ezt lehetővé teszi, akkor valóban a svéd koronában milliárdokban beszélhetünk, a zöld társadalom, a zöld mobilitás szolgálatába tudjuk eh, állítani ezt a pénzt. Köszönöm szépen, RDD frakció nevében Damato képviselője a szó. Két perce van. Köszönöm, elnök úr. Árnyék eladó vagyok mindkét jogalkotási dossziénak. Elégedett vagyok, hiszen megfelelő egyensúlyt sikerült kialakítani a kutatás innovációs tevékenység szempontjából különösen odafigyeltünk a klímaváltozásra, transzverszális megközelítést alkalmazkodtunk a tudományos, humanisztikai ágazatok bevonására koncentráltunk, nem csak egyetemi szinten, kutatási központok, startupok területén, hanem mikro és kis és középvállalkozásokra is oda tudtunk figyelni. Ugyanakkor csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült az adatokhoz való szabad hozzáférés biztosítani, ezt még mindig a privát magán kereskedelmi célok és érdekek korlátozzák pedig nagyon fontos lenne a kutatás szempontjából ez. Ami pedig a döntéshozatali struktúrát jelenti, a globális kihívások, versenyképesség, ipar lehetővé teszi, hogy a egészségügybe, a kultúrába, a biztonságba befektessünk, a természeti katasztrófák esetén föl tudjunk lépni, aztán élelmiszertermékeket említhetem, a természeti erőforrásokat, a mezőgazdaságot, a környezetet, és így tudjuk javítani az emberek életét Európában. A következő alkotási időszak fontos feladata lesz a Európai Horizont végrehajtása. De milyen támogatást tudtunk mi biztosítani? Hogyan tudtuk mi javítani azt, hogy jobbítsuk a jövőt? A kutatás és az innováció ez szempontból nagyon fontos. Kelly képviselő, másfél perc van. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy a kemény tárgyalásokat követően a jelentéstevőinknek sikerült megállapodniuk a Horizont Európa programról. Köszönöm az illetékes kollégáknak, és köszönöm Moedes biztos úrnak is, aki nagyon jó munkát végzett. Ez egy rendkívül fontos program a következő MFF szempontjából. A legutóbbi programok sikerére épít, Gondolok itt a Horizont 2020-ra és a hetes keretprogramra, és elősegíti majd a munkahelyteremtést a megújuló energiák területén, a digitális ágazatban, az élelmiszer és így tovább. Ez a legambiciózusabb kutatási programunk, ami valaha létezett, nagy mértékben megerősíti az EU vezető szerepét a kutatásban és innovációban. Külön örülök annak, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszer termelés számára különösen nagy költségvetés jut, hiszen a fenntartható előállítás nagyon fontos most Európában és a világban általában, miközben változik az időjárás, a klíma, változnak a fogyasztói szokások, és ehhez technológiai fejlődésre lesz szüksége remélhetőleg környezetbarát módon tudunk majd a legversenyképesebb élelmiszer ágazattá válni itt Európában. Emellett nagymértékben értékelem az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek és a rák elleni küzdelemnek szánt tetemes forrásokat is. Remélem, hogy Európa továbbra is vezető szerepet tölt be a világban ezeken a területeken. Köszönöm. Olyan képviselő Patricia, egy perc. Köszönöm a megállapodás egy nagyon jó hír az európai állampolgárok számára. Lesz egy gazdagabb, hatékonyabb, egyszerűbb, reméljük egyszerűbb kulturális és átlátható kulturális kutatási programunk. Fontosak a gazdasági és szociális hatások, az innováció központi szerepet játszik, és az innováció tekintetében mindenképpen el kell, hogy ismerjük a biztos úrnak a szerepét. Nika Eller és az előadóknak és az árnyék előadóknak is köszöntet kell, hogy mondjuk. Sikeres program lesz ez az Európai Unió tekintetében. Ez lesz még egy olyan terület, ahol erősnek bizonyul majd az Európai Unió, pedig ez egy nagyon bonyolult terület, és az egyes tagállamok önállóan nem tudnának megfelelően teljesíteni ezeken a területeken. Fontos a KKV-k támogatása, az európai gazdaság, és konkrétan az olasz gazdaságnak is fontos szereplői. A KKV-k, amelyek a horizontban szerepelnek, azért szerepelhetnek ott, mert eddig is jót, jól teljesítettek. Az egészségügy témája nagyon fontos az állampolgárok élete szempontjából, és a klímakérdés is. Meghallgattuk Grétát, és szerintem a fiatalok számára úgy tudjuk a legjobban a jövőt biztosítani, hogy a lehető legtöbb forrást biztosítjuk ahhoz, hogy a klímaváltozás ellen és az új ebből származó kívások ellen föl lehessen lépni. Köszönöm szépen, Krasznodevszki képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok az előadóknak, azért mert megállapodásra jutottak az Európai Horizont témájában. A parlament és a tanács álláspontja eltérő volt, de azt hiszem, hogy ezen a szakadékon sikerült átlépnünk. Nika úr helyesen hangsúlyozta, hogy a kutatás és az innováció terén megjelenő hézagokat be kell tömnünk. Az együttműködés a kutatók között szintén szélesebb kontextusban kell, hogy támogatást kapjon. Remélem, elnézést, elnök úr, a kollégámat megkérni arra, hogy ne telefonáljon, miközben beszélek? Mert zavar. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy valójában nem lesz elegendő együttműködés, ugyanis a horizontális intézkedések között nincs elég összhang. A jövőbe kell tekintenünk, a jövőre kell gondolnunk, és Egy konkrét politikai célra van szükségünk azon tagállamok esetében, amelyek a bővített együttműködésben részt vesznek. Ez a megoldás garantálná, hogy a végrehajtásnál az Európai Unió megfelelő intézkedéseket hozna. Köszönöm, Tamburának képviselő, két perc van. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az elért eredményért. Elég megfelelően elégedettek vagyunk a 35%-os tekintetben, ugye a klímára vonatkozóan a KKV-k, a kulturális örökség, a szociális és emberi témák tekintetében. Egy felhívásra szeretnék érni, egy politikai gondolatot szeretnék megosztani önökkel néhány másodperccel. A civilizáció mindig szorosan összekapcsolódott a technológiai innovációval, az első nyilaktól, a szántástól. Az ember mindig is felhasználta a technológiát, hogy javítsa az életkörülményeit. Ugyanakkor az innováció nem mindig csak jobbítást hozott, hiszen a sumérok felfedezték, hogy az öntözési rendszerük sorsátette a földeket, és így kevésbé lettek termékenyek az ipari forradalom nagyon nagy előrelépést jelentett, ugyanakkor a városok egészségtelenné váltak. Aztán a tömegmobilitás, amikor sima számításokkal el lehetne kerülni a so, torlódásokat a városokban. Ma még a digitális innováció sokszor csak fantáziaként szerepelt a múltban a mai digitális technológia. Az Ugyanakkor például Kínában már ellenőrzés alatt tudják tartani az emberi érzelmeket is. Aztán a mesterséges intelligenciára is kell, hogy gondoljunk. Ezért jobb megelőzni, mint gyógyítani, mert visszalépni mindig nehezebb. Gondoljunk a nukleáris fenyegetésre, a klímaváltozásra. Több bölcsességre van szükségünk, a kutatások, az érdekelt felek területén, mindenkinek a saját szintjén. Az emberi méltóság, a pszichológiai, a fizikai egészség fenntartása érdekében, az ökorendszerek egyensúlya érdekében. Ezt mind figyelembe kell venni minden jövőbeni ipari, tudományos és politikai döntés esetén. A tudományt mindig is úgy kell kezelnünk, hogy egy csipetnyi józan ét is alkalmazunk. Sose felejtsük el azt, hogy egy analóg szervezetben egy kiváló intelligenciával rendelkezünk. Ahogy mondták a latinok, képtesben épp lélek. Köszönöm. Köszönöm. Kudricka képviselő, másfél perce van. Panie przewodniczący, w dzisiejszych... Köszönöm szépen, elnök úr. A mai nehéz időkben a kutatásnak irányt kell mutatnia, a szolidáris Európa oldalára kell állnia, egy olyan Európa oldalára, amely az erejét a tudásból meríti, és nem a populizmusra alapozva építkezik. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Horizont lehetőséget, ezt megteremti számunkra ezt a lehetőséget. Eddig a régi és az új tagállamok között nagy szakadék tátongott. A régi tagállamok kapták korábban a források több mint 80%-át, az új tagállamok pedig körülbelül az 5%-át kapták a forrásoknak. Most itt az ideje annak, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk. Most már végre nem lesz többsebességes Európa. Új eszközöket teremtünk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a legtehetségesebb tudósokat támogassuk, teljesen függetlenül attól, hogy honnan származnak. Emellett politikai üzenetet is megfogalmazunk, miszerint az európai tudomány csak akkor lehet erős, hogyha Európa egésze együttműködik. Ném, egy kis idővel ezelőtt még az a követelés fogalmazódott meg, hogy támogatni kell a kelet-közép-európai kutatókat, de nem voltak meg ehhez a szükséges források. Az Európai Horizont az első program, amely lehetővé teszi, hogy a régiónkat ne hagyják el a legjobb tudósok végre megteremtjük ehhez a szükséges eszközöket. Köszönöm ezért a bizottságnak és a román soros elnökségnek is az erőfeszítéseket, de azt is látni kell, hogy semmi nem történik erőfeszítés nélkül. Tenni kell a célokért, ezért a tagállamoktól azt kérem, hogy korszerűsítsék az egyetemeket, és az Európai Horizont idő, kere, időbeli keretét jobban hasznosítsák. Köszönöm, Nibler képviselő másfél percben. Kérem, hogy tartsák be a felszólalási időt. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos úr, tisztelt soros elnökség. A jövőben is siker kulcsa a beruházás a kutatásba és az innovációba. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a hatalmas feladatban, munkában. Fantasztikus munkát végzett, végeztek a jelentéstevők, Éler úr, Néka úr, az árnyék jelentéstevők, Moedes biztos, a soros elnökség. Fantasztikus, hogy ilyen rövid idő alatt 120 milliárdot sikerül előteremteni ahhoz, hogy ezt kutatásra, innovációra költsük. Úgy gondolom, Moedes úr joggal említette a fekete lyukról készült történelmi képet, Nemrégiben Münchenben jártam, ott egy építőipari kiállítást szerveztek, és ott azt láttam, hogy milyen fantasztikus innovációkra van lehetőség az építőiparban, hogy innovatív módon, intelligens módon, környezetbarát módon hogyan lehet eljárni ebben az ágazatban. Fontosnak tartom, hogy ezzel a programmal megerősítsük az iparunkat Európában, támogassuk a kutatóinkat, és gondoljunk a polgárainkra is, és a lakosságot sújtó nagyon nagy egészségügyi problémákra, a rákos megbetegedésekre és az Alzheimer kórra. Nagyon nagy lépésnek tartom, hogyha holnap sikerül elfogadni ezt a programot egy nagy többséggel, mert ezzel megfelelő jelzést adunk, hogy beruházunk az innovációba, kutatásba, a kutatóinkba, az összes tagállamban, ezt külön hangsúlyoznám, és köszönöm mindenkinek, aki részt vett a program kialakításában. Köszönöm, Gambus képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ez az utolsó hozzászólásom a plenáris ülésem parlamenti képviselőként, és nagyon örülök, hogy ezt úgy tehetem meg, hogy az új Európai Horizon program kapcsán szólalhatok fel. Ez ugyanis a mandátum során befolyásolta cselekvésemet. Ez az Európai Horizon három nagy prioritást határoz meg a jövő nemzedékei számára az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a digitális gazdaság és az egészségügy. Ma hallhattuk Greta Thunberg lelkes szavait az MV Bizottság ülésén, és többször ismételtük ezt már itt is, cselekedni kell az éghajlatváltozás ellen, ez szükséges és sürgős, ez nem egy opció. Továbbra is ennek a küzdelemnek az élére kell állnunk, át kell lépnünk a szavakról a tettek mezejére, és ennek fényében itt felvetettük azt, hogy a program forrásainak 35%-át az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek szenteljük, így túllépünk az Európai Bizottság eredeti javaslatán. Másodszorban a digitális gazdaság azért, hogy az Európai Unió továbbra is a tudomány és az ismeretek mágnese legyen, ehhez világszinten a Horizont lesz a legfontosabb program, amely a kutatással és a fejlesztéssel foglalkozik. A függetlenségünk biztosítása érdekében nem maradhatunk le, és nem helyezhetjük magunkat más nagy óriások kezébe, mint az USA vagy Kína az egészségügyet is jobban kell kutatnunk, a források jelentős részét a rákellenes kutatásnak kell szentelnünk, a gyermekrákot beleértve. Nem szabad ugyanakkor a ritka betegségeket és a mentális betegségeket sem figyelmen kívül hagyni, hiszen ez európaiak millióit sújtja. Köszönöm szépen, biztos úr, az elmúlt évek során végzett munkáját. De prego, minuto e trenta. perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák. Két dolgot szeretnék röviden kiemelni. Az alatt változással kapcsolatban sok minden elhangzott, ezt mind támogatom, ezzel egyetértek. Ennél a programnál azonban nagyon is cél tudatosan a széndiokszidmentes mentes termékgyártásra koncentrálunk. Európáról kell beszélnünk, és arról is, hogy hogyan tudunk példát mutatni a világ számára. A kínaiak és az indiaiak nem fognak követni bennünket, ha már kibocsátásmentesek leszünk, de ezzel együtt az ipar is megszűnik. Éppen ezért dolgozunk jó ideje azon, hogy Európa hogyan lehet, hogyan hozhatjuk létre a széndiokszid kibocsátásmentes acélművet, az első ilyen művet Európában. Aztán ott van a rák. Számomra személyesen és sokak számára személyes szinten is fontos Manfred Weber a csúcsjelöltünk számára is, aki Helsinki-ben a kinevezése során említette, hogy testvére rákban halt meg. Manfred, Christian Éler és jó magam hosszú ideje egyeztetünk arról, hogy hogyan tudnánk más családok számára megspórolni ezt a tragédiát. Éppen ezért konkrét lépéseket tervezünk a rákutatás szempontjából, és a gyermekráknál még inkább súlyponttá kell tennünk a kutatást. Ha a gyermekek szerencsére ritkábban betegednek meg daganatos betegségekben, de ha ez megtörténik, az különösen súlyos. Az európai együttműködés segíthet csak abban, hogy megoldjuk ezt a problémát. Ezért köszönöm mindenkinek a támogatását, különös tekintettel Krisztián Élernek a néppártól. Köszönöm. Un minut. Köszönöm, Barni képviselő úr, másfél perc van. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim. Szeretnék gratulálni az előadóknak, hiszen nagyon jó eredményt értek el. Az Európai Horizont lehetővé teszi a kutatás számára első alkalommal, hogy valós, konkrét szerepet játszon Európa versenyképessége tekintetében egy európai kutatási alapot kell, hogy kialakítsunk, ami lehetővé teszi, hogy a jövőbeni kihívásokkal megfelelően foglalkozzunk, megfelelő ipari lehetőséget biztosítson, és vegyes magán és európai forrásokból tudjuk mindezt finanszírozni. A, Támogatunk el azokat a nemzeti programokat, ahol nem olyan kedvezőek az eredmények. A kutatás átalakítása rendkívül fontos, a kutatás fejlesztés nagyon fontos, nagyobb nyitottságra van szükség, tudományágak közötti, ágazatok közötti, határon átnyúló kutató és fejlesztő hálózatokat kell kialakítani. Ezek a feltételek valóban hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy akár hatszoros eredményt érjünk el a kutatások tekintetében. környezeti kérdésekkel, biztonsági kérdésekkel, energiabiztonsággal kell, hogy foglalkozzunk, aztán az emberiség szolgálatába kell állítanunk a tudományos célokat. Szinergiákat kell, hogy kialakítsunk a ezen program és a kohéziós politika, a szociális alapok, a kutatási, a regionális fejlesztési alapok között és a szakkutatás között. Lengyelország szeretne ebben aktívan részt venni, hiszen többszörösét tudjuk elérni, hogyha közösen végezzük ezeket a tevékenységeket. Ez rendkívül fontos mindenkinek a számára. Zofko képviselő, a másfél perc. Tisztelt elnök úr, kedves biztos úr, árnyék előadója voltam ennek a jelentésnek, és Tudom, hogy mennyire fontos a fejlődő országok számára, de ugyanez igaz az európai állampolgárok számára is, hogy fontos a Horizont program, hiszen itt a helyi befogadó társadalmakat tudjuk szolgálni. Tudjuk támogatni a helyi kutatókat, vállalkozókat, segíteni tudunk nekik abban, hogy az álmaikat megvalósítsák. Ösztönözni tudjuk őket abban, hogy az innovációt a helyi társadalom érdekébe tudják állítani. Ennek egy tökéletes bizonyítéka a horvát, egy horvát vállalkozó Mante Rimec története. Európai pénzügyi támogatásnak köszönhetően ez a nagyon sikeres fiatal üzletember az egy olyan elektronikus vezérelt autót tudott kialakítani, ami a horvát gazdaság számára is kedvező volt, több száz fő alkalmazását tette lehetővé. Ezért az Európai Horizon számára nagyon fontos, hogy az EU versenyképességét növelje, és a kutatást, fejlesztés, innovációt tudja ösztönözni. Köszönöm szépen. Köszönöm, és most a spontán felszólalások keretében Faria képviselője a szó, egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Moldás biztos úr, köszöntöm. Bármennyire is kívánatos lenne, láthatjuk, hogy az innováció nem mindig jelent arányos előnyöket, annak ellenére, hogy az innovációra épülő technológia javult, tökéletesedett, ennek vannak kockázatai. Éppen ezért nem fogadhatjuk el, hogy az Európai Horizont finanszírozása során az elővigyázatossági elv háttérbe kerül. Már csak azért is, mert nem minden fogadható el az innováció terén. Vannak területek, ahol paradigmaváltásra van szükség, mint a dohányzás, vagy a fosszilis üzemanyagok, vagy a vegyszerek felhasználata, felhasználása a mezőgazdaságban. Az innováció elve nem mindig védhető politikai szinten. Ugyanakkor az elővigyázatosság sem hátráltathatja az innovációt, vannak olyan mechanizmusok, amelyek ezen innovatív termékek piacra jutását felgyorsíthatják. Tudományos elvekre épül az elővigyázatosság, és a kockázatok mérlegelésére. Éppen ezért szem előtt kell ezeket tartanunk, és olyan megoldásokat kell találni, amelyek mindenképpen biztonságosak, és nem jelentenek hátrányt az, európai, az emberegészségre nézve. Máriás képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jobb későn, mint soha, ahogy mondani szoktuk. Az Európai Unió későn értette azt meg, hogy a európai gazdaság versenyképességének az alapja az innováció és az új technológiák kell, hogy jelentsék, és nem pedig a fizetések csökkentése. Ez volt az a recept, amit ráerőltettek Görögországra és más országokra. Most befektetésről beszélünk, csak a technológiai befektetésen keresztül tudjuk javítani a versenyképességet, és így tudjuk a technológiát bevezetni az életünkbe, az egészségügybe, a egyes gazdasági ágazatokba, és így tudjuk helyreállítani az acél ágazatot is. De a technológiát nem használhatjuk ürügyként. Görögországban a Dacia Telekom görög leányvállalata 7000 ember elbocsátását okozta gyakorlatilag. Nem lehet a technikai fejlődés nevében tömeges elbocsátóságot elfogadni. Zorino képviselő, egy perc van. A parlament jól teszi, ha elfogadja az Európai Horizontal kapcsolatos programokat, a digitális Európáról is most fogunk szavazni. Ezáltal nagyon sok, minden, sok mindenben nyerünk. A kohézió, a versenyképesség terén minden terület és minden ország fejlődése szempontjából ez hasznos lesz, és Európa egész szempontjából is a szimetria, illetve a belső erő növekszik, és a nemzetközi szinten is az Európai Unió hangja hangosabban hallható. Az unió globális fellépése számos különböző kompetenciával van összefüggésben. Továbbá az elkötelezettség amellett, hogy az etikai kódexet tiszteletben tartjuk az Európai Unióban. És az ötödik elem az az, hogy a különböző projektek hozzájárulnak az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez és végezetül, ami talán a legfontosabb, az az, hogy az embereket állítjuk minden kutatási és innovációs stratégia középpontjába. Éppen ezért gratulálok önnek, biztos úr, gratulálok az előadóknak is. Nagyon fontos, hogy megszavazunk alkalmazzuk ezeket a programokat. Köszönöm, Dalli képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Congratulations. Gratulálni szeretnék mindkét jelentéstevőnek és a biztosnak is, hogy elfogadták ezt az új, vagy elfogadhatjuk ezt az új keretprogramot a választások előtt, mert ez lehetővé teszi, hogy a különböző eszközök, folyamatok, programok megfelelő finanszírozása megvalósuljon. Örülök, hogy ez a parlament a kutatás és innováció témáját fontosnak tekinti Európában. Túl sokáig voltak ö, zárt körök a kutatáson belül, és itt az ideje, hogy ezeket megnyissuk a rosszabbul teljesítő tagállamok előtt is. Ez az előfeltétele annak, hogy egy olyan Európai Uniót hozzunk létre, amely korszerű, kompetitív és innovatív és igazán fenntartható gazdaságot hoz létre. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy itt maradjanak Európában a tehetséges kutatók, és hogy bevonzuk ide a, az Európán kívüli tehetséges kutatókat is. Úgy gondolom, mindannyiunk felelőssége a kutatás és innovációs sikere. Fontos, hogy mindenki részt vegyen a munkában, és lényeges, hogy az Európai Unió megtegye szükséges lépéseket. Un minut. Howard képviselő, egy perc. Mr. President, thank you. Elnök úr, Köszönöm szépen. Számos alkalommal beszéltünk az Európai Horizontról, és sokszor szóba kerültek azok az Egyesült Királyság belé intézmények, amelyek hozzájárultak a korábbi programok sikeréhez. Nyilván nem a jelentéstevő hibája, a jelentéstevők hibája, hogy a Brexit helyzet, helyzet még nem oldódott fel, de Nyilvánvaló az is, hogy bárhogy is végződjön a Brexit, az Egyesült Királyság mindenképpen szeretne majd egy szoros partnere maradni az EU-nak e program keretein belül is. Az éghajlatváltozást tagadók és a kutatást ellenző populisták teret nyernek, de örülök annak, hogy a kutatási kiválóság továbbra is egy kritériuma, kulcsfontosságú kritériuma marad az Európai Horizonthoz kapcsolódó finanszírozásnak. Úgy gondolom, a ki, az együttműködés az egyik legfontosabb dolog a siker szempontjából. Az, remélem, hogy az Egyesült Királyság is hozzájárulhat majd a program sikeréhez a jövőben. Köszönöm. Na, no, nincs. Kosta képviselő nem nincs itt, Tomásics képviselő egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr az Európai Horizont létrehozása és a kutatásba és innovációba való megnövelt beruházást csak üdvözölni tudom. Európának többet kell beruháznia ebbe a területbe azért, hogy globális szinten is versenyképes maradjon. Az EU ezen a területen igazán meg tudja teremteni a tőle várt hozzáadott értéket. Ugyanakkor azonban ennek nem lesz hatása, hogyha az Európai Unió különböző területein születő eredményeket nem értékeljük egyformán. Tudjuk, hogy a kutatási pénzek nagy része a régi tagállamokba folyik, miközben a e, kisebb és új tagállamok e, csak morzsákat kapnak a meglévő forrásokat. Függetlenül attól, hogy mely tagállamból származik egy-egy projekt, ugyanúgy kell támogatni, csak így tudjuk rábírni a fiatalokat arra, hogy foglalkozzanak az innovációval és a kutatással Európa szerte, és így tudjuk megteremteni az előfeltételét annak, hogy megmaradjanak a hazájukban, ne hagyják azt el, és ott teremtsenek értéket. Köszönöm. Petele prego. képviselő, utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Ebben a dokumentumban az egyik fejezet arról szól, hogy több energiára van szükség. Én szívesebben láttam volna azt, hogy több egészségre van szükség, hiszen nagyon rossz az egészségügyi helyzet az Európai Unióban. Minden második állampolgár rákos lesz, és kevesebb egészséggel, és több rákos megbetegedéssel nem tudunk több Európát létrehozni. Az egészségügy a jövő dimenziója. Engem sokkal jobban érdekel az egészségügy, mint a Brexit, ami valamilyen módon úgyis megoldódik. A kutatás azt mutatja, hogy az európaiak 70%-a azt szeretné, hogy az EU többet tegyen az egészségügy és a megelőzés területén, és igazuk van ezeknek az embereknek. Tudjuk, hogy többet tehetnénk ezen a területen, mint korábbi páciens, és a rákellenes csoport vezetőjeként üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy a rák elleni harc az öt stratégiai feladat közé tartozik a Horizont Európa témában. És most meghallgatjuk a biztos úr válaszát, majd ez úr, öné a szó. Dear President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy holnap a szavazás után elkezdhetjük az előkészületeket, a stratégiai tervezést, a Mission Board létrehozását, a partnerségi kezdeményezéseket annak érdekében, hogy 2021. januárjában biztosíthassuk, hogy az új Európai Horizont program teljes mértékben működőképes legyen. Erre törekszünk. És hadd mondjam el, hogy nagyon büszke vagyok, ez az utolsó ülésszaka a nyolcadik ülésszaknak, és nagyon kedves emlékekkel hagyom el a parlamentet, ugyanis mindenhonnan, mindegyik frakcióból különböző elképzeléseket hallottam, ugyanakkor egyetértenek, azzal, hogy valóban cselekedhetünk, és valóban megváltoztathatjuk a tudósok, a kutatók és gyermekeink életét, jövőjét is. Úgyhogy a mai napról ezt az emléket fogom megőrizni. Köszönöm azoknak, akik a színfalak mögött is keményen dolgoztak, annak érdekében, hogy ez valóra váljon. Mindenkinek szívből köszönöm. El Köszönöm, biztos úr. És most Nika előadót hallgatjuk meg. Két perce van. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki ma felszólalt a vita során, és valóban sikerült az összes módosítást befogadni, amit az egyes szakbizottságok benyújtottak. Nagyon egységesen lépett föl a parlament, ez rendkívül fontos eredmény. Szeretnék köszönetet mondani Krisztiánnak is, kiváló volt az együttműködés, nagyon sokat dolgoztunk ezen a témán, és nagyon nyitott volt, aztán a nagykövet úrnak is szeretnék köszönetet mondani, külön köszönet neki, hiszen lehetővé tette a projekt végrehajtását, megvalósítását, és majd az biztos úr most önhöz szeretnék szólni. Tudom, hogy a bizottság továbbra is még néhány hónapig dolgozik. Jobb lett volna, hogyha még több idő rendelkezésre állt volna néhány lépés megtétele érdekében. Biztosítani kell azt, hogy a Európai Horizont program nem egy bürokratikus programá válik, hanem egy olyan programá, amely csökkenti a bürokratikus terhet, és valóban támogatja a kutatást és fejlesztést fontos lenne az is, hogy csökkenjen az az időszak, amire szükség van ahhoz, hogy egy kutató hozzáférhessen a programokhoz. Nagyra értékelni az ágazat ezt a lehetőséget. Vannak technikai segítségnyújtó források, alapok, amelyeket lehetne arra használni, hogy bizonyos országokat, például Romániát tájékoztassák. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy az Európai Horizont programot hogyan lehet megvalósítani? Mik az eljárások? Mert nagyon sok tagállam nem ismeri ezt. A... Én bízom a következő parlamentben, és ellenőrizni fogjuk azt, hogy mindaz, amiről ma beszéltünk, megvalósuljon. Nagyon sok erőfeszítést tettünk, ön is, a kollégák is, és azonnal a holnapi szavazás követően végrehajtásra van szükség. Köszönet még egyszer mindenkinek. Köszönöm Nika előadónak. Most a másik előadót hallgatjuk meg. Eller urat, két perce van. Elnök úr, a mai vita és a holnapi szavazás kapcsán szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy sajnálatos módon Európa az a sziget, ahol az európai felvilágosodás eszméje a tudományok szabadságáról valószínűleg az egyetlen hely, ahol ebből még biztosan kiindulhatunk. Ha megnézzük, hogy az Egyesült Államokban a kormány azt mondja, hogy nem kell kutatni az éghajlatváltozást, ha azt látjuk, hogy Kína és a világ más részei nem igazán támogatják a, a tudomány szabadságát ilyen módon, akkor látnunk kell, hogy a program kapcsán a tudományok szabadságáról szóló küzdelem az Európai Unió egyik legnagyobb feladata. Globális kontextusba is el kell helyeznünk mindezt. Látni kell, hogy az európai példa milyen fontos a világ egyéb részein élő kutatók számára. Egy másik dolog a Brexit kapcsán, bárhogy is döntsenek végül Nagy-Britanniában, és nagy aggájjal követjük nyomon, hogy mi történik Nagy-Britanniában, azért ki kell mondani, hogy Nagy-Britannia hozzátartozik az európai kutatási közösséghez. Bármilyen politikai döntések is születnek, és születtek, az angol kutatókkal való szolidaritás, a szolidaritás Oxforddal, Cambridge-el továbbra is létezik, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Egyesült Királyság továbbra is szorosan kapcsolódjon az Európai Unióhoz. És még egy utolsó pont. Általában a jelentéstevők hajlanak arra, hogy saját erőfeszítéseiket és sikereiket helyezzék előtérbe. Sokszor halljuk, hogy az Európai Bizottság egy absztrakt intézmény, egy bürokratikus intézmény. Azért szeretném elmondani, hogy Carlos Moedás kutatási biztosként fantasztikus, ambiciózus programot terjesztett elő, sokszor ambiciózusabb volt, mint a tulajdonképpeni érdekelt körök, ezért sokszor öröm volt számunkra, ha bár emellett feladatunk is volt, hogy ezt az ambiciózus programot persze kiegészítsük, jobbítsuk, összességében nagyon nagy eredmény, hogy Európa gyorsan és bátran cselekedett, és bátran tekint a jövőbe. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Ezzel a vitát lezárom, és a témában a szavazás holnap lesz. Következő napi rendi pontunk a Dánti jelentés, piacfelügyelet és termékmegfelelőség. Először a jelentéstevőnek adok szót négy percre. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt Benkovska biztos. Több évet követően sikerült feloldani azt a jogalkotási állóvizet, amely 2013 óta alakult ki. Most készen állunk arra, hogy új, hatékonyabb ellenőrzési szabályokat fogadjunk el Európa számára. A megállapodásnak köszönhetően modernebb, hatékonyabb, koordináltabb lesz az európai rendszer azért, hogy biztosítsuk, hogy a végső fogyasztók valóban biztonságos és megfelelő terméket kapjanak, és tisztességes legyen az egységes piacon a verseny. Napról napra találkozunk veszélyes, illegális, hamisított termékekkel. Növekszik ezeknek a száma, és ez különösen a napi élet számára fontos szektorokat élet. A játékok 32%-a, az elektronikus eszközök 58%-a, a, a építőipari termékek 47%-a nem felel meg a biztonsági előírásoknak, vagy pedig a fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségeknek. Ezekhez az adatokhoz még hozzá kell tenni azt is, hogy növekszik a hamisított termékek mennyisége, és ez egy, elsősorban a gyártó országokat érinti, és az egyik legfontosabb formája a tisztességtelen versenynek sok európai vállalkozással szemben. Az első gondolatok és a számok tükrében nagyon fontos, hogy még mindig nem elég hatékony a piaci ellenőrzés, nem megfelelnek a források ehhez, és nem megfelelő az európai szintű koordináció sem. Nem igazán reagálunk a globális változásokra. 500 nemzeti hatóságnak van szerepe ebben a témában, és ugyanakkor még csak nem is tudunk egy teljes képet adni ezeknek a hatóságoknak a munkájáról. A bizottsági javaslat alapján intenzíven dolgoztunk több fronton. Most csak néhány prioritást szeretnék említeni. Az egyik legfontosabb hozzáadott értéke a rendeletnek, hogy a referencia vállalkozó vagy referencia szereplő, mint fogalom szerepel. Itt mindenképpen lesz